az örökösödési rendelet, az örökösödési illeték vagy adó kérdésére, és a bizottság nevében meg is adom a szót Borg biztos úrnak. Parancsoljon! Thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A bizottság rendkívül elégedett, hogy múlt évben elfogadásra került az örökösödési rendelet, és ez most már része az európai jogszabályoknak. Különböző nemzeti rendelkezések nagyon sok administratív és egyéb költséget jelentett, amikor az állampolgárok el kellett, át kellett utazniuk más országba, és különböző összegeket kellett fizetniük. Ezért egy konkrét eredménye van az állampolgárok életén szempontjából az egyszerűsített örökösödési eljárás. Ez a jogszabály csak egy a számos olyan példa között, amelyiket felsorolhatnánk, hogy az Európai Unió hogyan dolgozik azon, hogy megoldja a mindennapi jogi kérdéseket, és pénzt takarítson meg az állampolgároknak. Mint, mint, ez is egy olyan jogszabály, ami különböző nemzeti jogszabrendszerek között ver hidat, és értelmezési kérdéseket és végrehajtási kérdéseket is felvet, amikor ezek alkalmazásra kerül. Eh, hogy eh, minimálisra csökkentsük az ilyen kérdéseket. A bizottság már néhány éve olyan projekteket folytatott, amelyek segíti az állampolgárokat, hogy eligazodjanak ebben az útvesztőben. Például a végrendeletek regisztrálása, ami egyszerűsíti a helyzetet egész Európában. Természetesen felvetődik kérdés, hogy egy személy, aki elhunyt, az rendelkezette az örökségéről. Ez önmagában egy nagyon fontos elem minden örökösödési eljárás megkezdése szempontjából. Az átlátható információ csere egy másik olyan projekt, ami fontos. Ezt könnyen megérteniük az állampolgároknak is. Ez a weboldalakon megtalálható Örökösödés Európában című weboldalon a bizottság nagyon sok erőfeszítést tett annak érdekében, hogy zökenőmentesen kerülhessenek ezek alkalmazásra. Például a múlt évben 1 millió eurót fordítottunk az Európai Közjegyzők Szövetségének a, kell megvalósított képzésére, és 12 ezer európai közjegyző vett részt ebben a képzésben. A cél az az, hogy a végrehajtási utasításokat is elfogadjuk 2013 végére. Az európai eh, IGN eh, jogi eh, hálózat megkezdte a nemzeti jogszabályoknak a publikálását az Európai Uniós igazságügyi portálon kezdeményeztünk egy tanulmányt arra is, hogy milyen elektronikus rögzítési lehetőség lenne az végrendeletek rögzítésére, és hogy ezek a tagállamok között elérhetőek legyenek. Az örökösödésnek a szabályozása nem vonatkozik az adóra, amelyet az Európai Unió különböző államaiban különböző módon számítják ki, és ezeknek az rátája is különböző. Vannak olyan tagállamok, ahol kétszeresét, háromszorosát kell fizetni örökösítési adóként, mint egy másik adóban amikor határon átívelő öröklés történik, adót is valamikor be kell fizetni, mert több olyan tagállam van, ahol az örökségre is kivették az adót. Elnök közbe szól, hogy lassítson, és egy kicsit lassabban szóljon biztos úr. The total value a ö, teljes értéke egy határon átnyúló ö, örökölt ö, vagyon után adózni is kell. Ez azért van, mert több olyan tagállam is van,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 úgy gondolja, hogy ezeket az örökségeket is adóztathatja, holott a külföldről származó örökségeket jobban adóztatja, mint a belföldi örökségeket. Ennek eredményeként az állampolgárok van olyan, hogy kénytelenek eladni az örökségüket azért, hogy az adót ki tudják fizetni, és például a kisvállalatok esetében nagyon komoly nehézséget okozhat az, hogy az utódok átvehessék a vállalkozást. Ezért Fontos, és az európaiak sok esetben e, megrémülnek, amikor határon átnyúló örökséget kell rendezniük. Ez a diszkriminatív adó, ez egyben egy e, mesterséges akadály is lehet azért, hogy más egyébként életképes vállalkozások ne kerüljenek át e, más ország állampolgárainak kezébe. A családtagok, a vállalat tulajdonosok fel van, felvetődik ilyenkor, hogy milyen egyéb alternatívájuk van leépíteni, vagy pedig kivonulni a határon átnyúló befektetéseikből. Ennek az az oka, hogy nem látják, hogy mi lenne az értelme, hogy nagyon magasan adóztatott vagyontárgyat megtartsanak. A, ezért a bizottság 2011. decemberében elfogadott egy ajánlást arra vonatkozóan, hogy a tagállamok hogyan tudnák megszüntetni a kettős adóztatás örökségekre vonatkozóan. Ugyanekkor a bizottság útmutatást adott a tagállamoknak arra vonatkozóan is, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a, az át, határon átnyúló adózási örökségi szabályok ne legyenek diszkriminatívak. A cél nagyon egyszerű. Lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy megfelelően kezeljük a határon átnyúló örökösödési adókérdéseket, és megoldjuk a kettős adóztatás által felvetődő problémákat. A cél, hogy biztosítsuk, hogy a adó szintje egy adott örökségre ne legyen magasabb, mint amilyen lenne abban az esetben, hogyha kizárólag egy tagállamnak lenne adóztatási jogköre az adott örökségre vonatkozóan. Az ajánlás felhívta a tagállamokat arra, hogy adjanak adóengedményeket az örökösödési adóra vonatkozóan, és javítsák az együttműködést az adóhatóságok között, annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak az adózóknak a kettős adóztatás elkerülése témában. A bizottság beszámolót fog készíteni arról, hogy hogyan valósul eh, meg az örökségek, az örökségek esetében a kettős adóztatás eh, elkerülése. Ha a jelentés azt mutatja, hogy a határon átnyúló eh, örökösödési adó problémák továbbra is fennállnak, akkor a bizottság meg fogja vizsgálni, hogy milyen egyéb lehetőségek vannak, ideértve azt is, hogy esetleg megfelelő jogalkotási lépést tegyen ezen akadályok felszámolására. Végezetül a bizottság ebben az időben is felhasználja ezt a vitát arra, hogy felszólítson minden tagállamot arra, hogy erősítsék együttműködését és valósítsák meg a bizottság ajánlásait. Köszönöm. Herr Kommissar herzlich. Biztos úr, köszönjük. Első felszólalunk a témában Swifka úr, parancsoljon. Dziękuję panie przewodniczący, szanowny panie komisarzu. Roz... Köszönöm, elnök úr, a szót. Biztos úr, hölgyeim és uraim! Az öröködési illetékről szóló rendelet kapcsán el kell mondani, hogy itt az Európai Parlamentben nagy vita volt erről, és bonyolult a téma, ugyanakkor időszerű és sürgős. Azt hiszem, nem kell elismételnem, hogy mennyire fontos, hogy ezen a területen megoldások szülessenek azon polgárok számára, akik jogbizonytalanságban vannak jelenleg még, ugyanis a jelenlegi szabályok lehetővé teszik, hogy a polgár kiválassza, hogy melyik tagállam joga szerint kíván végrendeletet tenni, de arról még szó sincs, hogy a polgárok ismernék, hogy egyáltalán mire kell egy ilyennek kiterjednie, és milyen jogaik vannak. El kell mondani továbbá, hogy az örökösödési jog, mint olyan, nagyon bonyolult, még a jogászok is annak tartják maguk között. Éppen ezért van szükség egyszerűbb, érthető, világosabb jogszabályokra, nemzetközi vagy legalábbis európai szinten. Olyan megoldásokat kell találni, amelyek révén elkerülhető a kettős adóztatás ugyanis a jelenlegi rendelet erre nem tér ki, és nagyon gyakran felmerül mégis, hogy több tagállam próbál behajtani az örökösökön illetéket. Örülök, hogy a bizottság ezt a témát komolyan veszi, és megpróbálja ezeket a problémákat kiküszöbölni. Ha azonban egyszerűsíteni akarjuk a szabályokat, azzal egy időben jogbiztonságra is szükség van. A polgárnak tudnia kell, még mielőtt jogi vagyodalmakba keveredik, hogy miről, hogyan kell rendelkezni, mit remélhet. Köszönjük szépen. Berlinger úr kap szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, számomra az örökösödésről szóló rendelet egy szép sikerként könyvelhető el, és úgy érem, hogy ennek a parlamenti ciklusnak egyik legizgalmasabb témával tudtunk foglalkozni ennek keretében. Tudjuk, hogy nagyon sok akadály létezett a tekintetben, hogy ezt meg tudjuk valósítani, és még továbbra is léteznek is, de mégis a kedvezményezetei ennek a rendeletnek az európai polgárok, és ők nagyon sokan vannak, akik ennek az előnyét élvezhetik. 450 ezer esetben részesülünk, vagy részesülnek a családok évente a nemzetközi örökösödési rendeleteknek. 120 milliárd euróról van szó, ennyi forog kockán, tehát nagyon hatalmas a tét. Az érintettek pedig kettő különböző tagállami hatóságokkal szembesülnek, és ez nem mindig egy egyszerű ügy a magunk részéről meghatároztuk, hogy melyek az érvényesítendő jog, jogok, illetve szabályok adott esetben rendelkezések, és ez nem volt egy könnyű dolog az Európai Bizottság foglalkozott a témával, és ugye arra gondoltunk, hogy meg kell oldani a kettős adóztatásnak a kérdését is, mert hogyha ezt nem oldjuk meg, akkor a rendeletnek a hatékonysága csorbul. Ugyanaz a logika érvényesül a tekintetben, mint az, amelyik a stokholmi program esetében ki akarjuk alakítani az európai térséget lépésről lépésre, fokozatosan, figyelembe véve a létező akadályok figyelembe véve létező akadályokat, a különböző szűk keresztmetszeteket, és fokozatosan ez a jogi norma át kell, hogy hassa a hétköznapi életünket. A kettős adóztatást meg kell szüntetni. Már 2000 2011-ben megjelent -e témában egy ajánlás. Most arra van szükség, hogy ennek igazi hatása, következménye legyen, és a rendeletnek valós következményekkel kell járnia azért, hogy ezáltal a állampolgárok, illetve az európai polgároknak a hétköznapjait is meghatározhassa a rendelet. És végezetül. Most a Juri szakbizottsági kollégákhoz fordulók, Szefka úrhoz is. Tudja, elnök úr, nagyon kevés visszhangja van a munkálatainknak, és általában a jogászok tulajdonképpen a saját irodáikban dolgoznak, a csendben és a reflektorfényeken kívül. De ugyanakkor, akkor, amikor eljártunk, akkor szenvedéllyel léptünk fel, és ez az a szenvedély vezéret mindig a folyamatban. Köszönjük, Berlinger úr. Cecilia Wikström asszonynak adok most szót. Ja, under den här Köszönöm szépen, elnök úr! Nos, ennek a parlamenti ciklusnak a keretében számos képviselő dolgozott ezen a témán, az örökösödési témakörön. Nagyon lényeges volt, hogy fel tudjunk lépni, és megvizsgáljuk a nemzetközi öröködés, örökösödési kérdéseket is. Úgy tűnik, hogy most a biztos úr meggyőződött arról, hogy nagyon lényeges, hogy ezzel a kérdéssel tovább foglalkozunk. És valóban nagyon nagy tétű ez a kérdéskör. Nagyon lényeges lenne azt megtudni, hogy mely országban kerül meg adóztatásra a vagyon, az örökösödések elemei, az örökösödési tárgyak, akkor, amikor nemzetközi örökösödési szerződésről van szó, vagy rendelkezésről van szó. Nagyon fontos, hogy tudja az EU-s polgár, hogy mely hatósághoz kell fordulnia az eljárás keretében felállt az örökösödési jog, de ugyanakkor abszurd lenne az, hogyha adott esetben kettős adóztatásnak lenne a szenvedő alanya az Európai Uniós polgár. Éppen ezért arra van szükség, hogy sokkal világosabb és egyszerű jogi keretek között lehessen megfizetni az adót, és ne kerüljön kettős adóztatásra sor. Éppen ezért lényeges az, hogy az Európai Bizottság kezdeményezőleg lépjen fel, és lefelgyorsítsa a folyamatot. Itt az ideje, hogy támogassuk a tagállamokat, azért, hogy közös megoldásokat alakítsanak ki, és még világosabb legyen az eljárás a polgáraink számára. Köszönöm szépen! Dank, Herr Kollege Bodu. Bodu úrnak adok szót. Thank you. In recent years, the az utóbbi években a polgárok mobilitása sok gondot okozott, hiszen nagyon sokan áttelepültek másik tagállamba, és ez tovább fog gyorsulni és így a tulajdonjogi, határokon átnyúló tulajdonjogi viták száma is megnő. Úgy látom, hogy ha egy európai örökösödési együttműködés indul be, akkor jogbiztonság alakítható ki a polgárok számára. Egyetlen egy jogi keretet kéne alkalmazni minden elhunyt vonatkozóan a lakóhely szerinti a mérvadó vagy a választott, de egy jog érvényesüljön, és erő, előre lehessen tervezni az örökösödési illetéket. 2011 végén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló joganyag most kiegészül az új szöveggel, amit mi itt megvitattunk. Valószínűleg az igazi praktikus megoldás az lenne, hogy a kettős adóztatás elkerülése véget egy igazolást kéne kiadni arról, hogy ki mikor vont le illetéket. Régner asszony, köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, az örökösödésről szóló rendelettel közvetlenül nyúlunk be a polgárok életébe, végre pozitív értelemben. A kettős adóztatás elkerülése társadalmi választási szempontból is fontos. 9 millió európai polgár közvetlenül és potenciálisan érintett ebben a pillanatban, és eh, ha előre tudhatják, hogy melyik ország joganyaga alapján kívánják ö, eh, végrendeletüket ö, eh, megírni, és vagyonukat örökíteni, az jogbiztonságot ad. Jelenleg nagyon sok különböző tagállami joganyag, szó, úgynevezett soft, puha joganyag érvényesül, de a bizottság azon van, hogy hosszú távon teljes körűen kiküszöbölje a jelenleg még sajnos előforduló kettős adóztatást. Ehhez tudatosan kell az érintetteknek is ö, rendelkezni, és ha valakinek több tagállamban vannak örökösei, akkor meg kell ö, tudnia, fontolnia a végrendelkezés előtt, hogy melyik az a egy jogrend, amely alapján minden örököse a legjobban jár. És ugyanakkor azt is el kell kerülni, hogy megkerüljék kiskapukon a szabályozást az erre hajlamosak. Most pedig a spontán felszólalások következnek. Bazescu asszony jelentkezett szóval. Vă mulțumesc, domnule președinte. Problema certificatelor... Köszönöm szépen, elnök úr. Az örökösödési tanúsítványok kérdését már részben megoldotta a 2012-es rendelet. Ugyanakkor mégiscsak vannak neve, ren, nehézségek a különböző adóztatási kérdésekben, illetve a kettős adóztatás ügyében. Ezek nem új problémák, ezek korábban is léteztek, és már a Peti Szakbizottság is foglalkozott vele. Úgy gondolom, hogy 2015-ben, amikor az európai örökösödési tanúsítvány hatályba lép majd, akkor az adózási kérdések harmonizálása kerülnek. Ezért fontos, hogy most nem csak ajánlás, hanem egy jogalkotási anyagot fogadjunk el a örökösödés témában. Ezzel válhat lehetővé az, hogy a jogbizonytalanságot elkerüljük, és egyetlen keretbe kerüljen ez az egész kérdéskör. Fontos ez, mert ez egy a biztonság igazságot is jobb helyzetbe hoz Európában. Köszönjük. Több felszóló nincs. Borg biztosnak adom vissza szót. Tisztelt elnök úr, úgy gondolom, hogy Benjamin Franklin 1789-ben mondta azt, hogy nincsen semmi az életben biztosabb, mint a halál és az adó. Ez a két legbiztosabb dolog, és most mi itten adókkal foglalkozunk, ami érinti mind a halál kérdését, mind az adót is. De hogy válaszoljak arra a kérdésre, amit feltett Wikström asszony, hogy mely állam fogja adóztatni az ingatlant. Az ajánlás nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, kivéve, hogy azt kimondja, hogy a az örökség globális értéke, vagy adóértéke nem szabad, hogy meghaladja azt az összeget, ami lett volna abban az esetben, hogyha csak egyetlen egy tagállam lett volna felelős ennek az adónak a beszedéséért. És itt idéztem az ajánlásból, magából az ajánlásból, a cél, hogy biztosítsuk, hogy az adó szint, a globális szint egy adott örökségre vonatkozóan ne legyen magasabb, mint ami lenne ennek a szintje, abban az esetben, hogyha csak egy tagállamnak lenne adóztatási joga az adott örökségre vonatkozóan. Tehát ez azt jelenti a, az utca emberének, hogyha a teljes adó összeget veszük, az nem lehet magasabb, mint amennyi lenne, abban az esetben, hogyha csak egyetlen tagállam szedné be. Ezt lehet, hogy három különböző tagállam szedi be az örökösödési adót, tehát ebbe bizottságként mi nem avatkozunk be abba, hogy hány tagállamnak kell beszednie, de az össz, össz, a teljes összeg nem lehet magasabb, mint amennyi lenne, hogyha egy tagállam szedni ezt be. Sajnálatos módon látok, és köszönöm a képviselőknek, hogy ezt felvetették, hogy amikor ezt a két dolgot egymás mellé tesszük, akkor rendkívül sok jogi bonyodalom születik. A különböző adóhivatalokba val elmenni, és még elmenni a temetésre is ugyanazon a napon, ez nem egy kellemes dolog, és adott esetben e, diszkriminatív lehet a kettős adóztatás. Tehát kisebb változtatások szükségesek ahhoz a tagállamok szintjén, hogy igazán eredményeket és jó eredményt hozzunk több százezer európai állampolgárnak. Tehát a terv most az, hogy megvizsgáljuk, hogyan lehet az hogyan kerültek az ajánlások alkalmazásra a különböző tagállamokban, és felhatalmazott Reding biztos arra, hogy amennyiben azt tapasztaljuk, hogy az ajánlások nem kerültek végrehajtásra, alkalmazásra, akkor egy következő szintre léphetünk, és jogalkotási javaslatot tehetünk. És ez több százezer európai állampolgár számára kedvező lehet egész Európában. Ezt szeretnénk elérni, és remélem, hogy a tagállamok hatóságai fel fogják használni az idei évet, hogy lépéseket tegyenek ezen a területen, és javítsák az állampolgárok életét egy amúgy már egyébként is szomorú időpontban. Köszönjük, biztos úr. Ezzel ezt a témát, napirendi pontot befejezzük. És rátérünk az utolsó napirendi pontunkra a mai napon. A 1049 per 2001 EK rendelet felülvizsgálatában bekövetkezett holdpont témára, és a bizottság nyilatkozatát fogjuk meghallgatni.